kiépítenünk egy erős európai demokráciával, és ez a parlament az erős európai demokrácia letéteményese. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ezzel lezártuk a vitát. Egy rövid közleménnyel kell, hogy éljek, melyre az ülés alatt több kollégám utalt a Bengáziban az Egyesült Államok nagykövetségét megtámadták, és a nagykövetet és több munkatársasukat megölték. Ez egy terrorista cselekmény, és kérem, hogy mindenki ítélje el ezt a cselekedetet, és um, a együttérzésünkről biztosítsuk az Egyesült Államok hatóságait. Köszönöm. έναρξη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έναρξη των ψηφοφοριών Elkezdjük a szavazást, tisztelt képviselőtársaim! Ügyrend? Parancsoljon ügyrendi kérdés, hozzászólás. Szeretném támogatni, amit az elnökünk mondott, az amerikai emberekkel együtt érzünk, a Bengázi konzulátusan életét vesztette az amerikai nagykövet, és terjesszük ki a, azokra a bátor líbiaiakra is az együttérzésünket, akik néhány fundamentalist által végrehajtott terrortámadásban semmiképpen nem érintettek. Elnök. Kedves kollégák, hétfőn, szeptember 10-én a parlament egyik szakbizottsága, az AGRI, a mezőgazdasági bizottság egy ajánlást tett elénk. Nem emelt senki kifogást, nem élt ellen véleménnyel 24 órán belül, és ezért az eljárási szabályzatunk értelmében szeptember 11 i hatállyal ezt elfogadtuk, ez hatályba lép, és ezt a jegy, ülés jegyzőkönyvével együtt fogjuk nyilvánosságra hozni. Érelsz úr. Ügyrendi megjegyzésem lenne. Elnök úr, az Európai Parlament és az Egyesült Államok delegációjának vezetőjeként és mindenek előtt az Egyesült Államok Európai Uniós nagykövetének és magas rang